Hölgyeim és Uraim! Július 24-én egy szörnyű baleset történt Santiago de komposztiában. 79-en hunytak el, haltak meg ebben a szörnyű katasztrófában. Néhány nap a később Olaszországban egy szörnyű közlekedési balesetben 39-en haltak meg Kampániában egy buszbaleset során. Ezek a szörnyű hírek rányomták bélyegüket a nyári szünetünkre. Az Európai Parlament nevében szeretném újra kifejezni együttérzésünket az áldozatok hozzátartozóinak. Ügyeim és uraim, ez kb. 8 hónap van hátra még az európai választásokig. Olyan 8 hónap ez, amikor az európaiakat arra akarjuk rávenni, majd hogy menjenek el szavazni, vegyenek részt a választásokon, ez a fő célunk. 8 hónap során azonban, ahogy a frakciülések is mutatták, bizonyos projekteket még be kell fejeznünk sikeresen, és mindannyian szeretnénk is, azt gondolom. Sokat elértünk az elmúlt időszakban, a parlament rendkívül szorgalmasan dolgozott, meglehetősen sűrű napirendekkel hoztunk döntéseket. Az öt válságos év, amely mögöttünk van, a mostani nyárnál turbulensebb nyarakat is magában hordozott, az euróválságra emlékezzünk vissza, és egyéb válságos időszakokra, ám ezek ellenére az euró is, meg az Európai Unió is stabilabban jött ki ezekből a változásokból, mint amilyen korábban volt. Például mutatja ezt Lettország az eurozóna az csatlakozása is. Ám a munkanélküliség továbbra is ijesztően magas, különösen a fiatalok körében. Ezért abból indulok ki, hogy a most a pénzügyi tervről szóló tárgyalások során az Európai Parlament azt kell biztosítsa, hogy mindenek előtt azok a források, amelyek az ifjúsági munkanőrségi harcról szólnak, frontloading módszertan mentén valóban rendelkezésre állhassanak ezekre a célokra. Ezt hallottam a szakbizottság, az illetékes szakbizottságokból is, ezt kell garantáljuk, és remélem, hogy pozitív eredménnyel járunk ebben. Ugyanez érvényes a bankunióra. Mert hogy a bankunió még nem teljes mértékben állt fel, az Európai Parlament meg kell tegyen mindent annak érdekében, hogy tető alá hozzuk ezt a rendszert mielőbb, és mert bizony, bizony csak lehetünk abban, hogy az európai stabilitást szolgálja és erősíti majd a jövőben a bankunió. Ezért gondolom úgy, hogy az érintett problémákkal foglalkozó jogalkotási folyamatot még jobban fel kell gyorsítanunk és erősítenünk kell a következő hetekben és hónapokban. Egy dologra azonban szeretnék ismét utalni. A többi éves pénzügyi keret elfogadása és végrehajtása központi fontosságú pro projekt mindannyiunk számára. Ez bízvást mondható. A nyári szünet előtt született egy megalapodás a következő pénzügyi időszakra vonatkozó plafonokról. Nem volt egyszerű eltárgyalásokat lezárni, és a többség nagy kompromisszumos készséggel dolgozott ezen. Azt azonban hozzá kell tegyem, hogy a most folyó, a szakbizottságban folyó tárgyalások, a jogi alapok tárgyában és a többéves programok tárgyában a, a, a szakbizottságok vezetőinek vezető szerepét kívánják meg, és tovább is aggasztóan állnak bizonyos szempontból. Tehát ha mind ha a tanács mindent jóvá is hagyna, ami nem, nem ez a helyzet, akkor sem volna könnyű a feladat. Ezért kell azon dolgoznunk, hogy a szakbizottságban létrejöjjenek azok a kompromisszumok, amelyek elfogadhatóak és működőképesek e tekintetben. Ezen kell tehát munkálkodnunk most. Most pedig hadd szóljak a mai ülés napi rendjéről. Örülök annak, hogy minden képviselőtársam akik korábban többen hiányoztak, most jelen vannak, és meggyógyultak tudnilik többen, akik korábban betegség miatt hiányoztak. Különösen Álvaro alelnök urat szeretném kiemelni, aki ismét itt erősíti sorainkat egészségben, éppen és egészségesen. Kifejezem azon reményemet is, hogy Papasztamkosz képviselőtársunk is egyrészt úgy tudom jobban van, de még nem teljes mértékben épült fel, reméljük felépül majd, és üdvözölhetjük körünkben, és Papasztamkosz urat is szeretném ezért üdvözölni, és hozzátartozóit ehelyt. és lehetőleg jobbakat, gyors felépülést kívánok neki. A július 4. ülési jegyzőkönyvét rendelkezésre bocsátottuk. Van-e ellenvetés a jegyzőkönyvvel kapcsolatban?